Um, Kedves kollégák, kérem, hogy aki szeretne elmenni, az tegye ezt gyorsan és csendben, mert szeretnénk megkezdeni a szavazatmagyarázatokat. Kedves kollégák, megkezdjük tehát a szavazatmagyarázatokat, és megadom egy percre a szót Malló képviselőnek. Malló úr, hozzá kíván szólni? Mr. Malu. Maulu képviselő. 664. I'll give the floor to Mr. Megadom a szót Gutierrez Prieto képviselőnek. Sí, gracias, presidenta. El... Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlament azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy erőteljesen lépjen fel, erőteljesen helyeze oltalma alá a földrajzi jelzéseket nem mezőgazdasági termékek esetében. Az Európai bizottság részéről tehát egy javaslatot várunk. Több ezer munkahelyről van szó, több ezer európai polgár várja, várja azt, hogy megmaradhassanak saját vidéki lakhelyükön, meg fennmaradhasson munkájuk. Nagyon fontos az, hogy az összes európai eszközzel éljünk és védjük a nem mezőgazdasági termékeket. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy vegye komolyan az Európai Parlament mai véleményet, és védje ezeket a terméket, védje az európai polgárokat, védje a KKV-kat, védje ezeket az embereket a tisztességtelen versennyel szemben, amely Európán kívülről érkezik. Legink, sajnos leginkább ott van hatással ez a nem tisztességes verseny az Európára, ahol legjobban fáj, tehát a minőség esetében. Köszönöm szépen, Sajtrova képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem elmondani, hogy miért szavaztam meg ezt a jelentést. A földrajzi, védett földrajzi meghatározások kiterjesztése egy nagyon fontos jelzés az Európai Bizottság részére. A bizottságnak egy jogszabályalkotás, jogszabályalkotó javaslatot kell kidolgoznia. Ez egy hang, ö, szükséges lépés és hasznos lépés, hogy védjük az eredeti kézműves, hagyományos kézműves termékeket. Mindemellett nagyon fontos az is, hogy egyik generációról másikra átadjuk a e, tudást, a készségeket, és mindez az oktatás része is legyen. A parlament hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos ebbe befektetni. Köszönöm szépen, Styler képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék gratulálni Virginie Rosiernek 608 módosító javaslat 608 mellette szavazattal sikerült megszavazni ezt a javaslatot. Ez nagyon fontos, ez az oltalom. Az Európai Unió számára különböző skót termékekre sikerült kiterjeszteni ezt a, az oltalmat. Vannak itt nagy kihívások, mint a tulajdonjog, szellemi tulajdonjog. Az Európai Parlament hálás lehet Rozier asszonynak és jelentésének, hiszen a nagy képviselők nagy többsége a nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztést megakadályozta, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy most a, minden szem a tagállamokra szegeződik, hogy tovább vigyék ezt a javaslatot, megvalósítsák. Köszönöm szépen, Gél asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy európai szintű oltalom, nem mezőgazdasági termékekre való, ezekre vonatkozó oltalom nagyon fontos, nagyon fontos, hogy az autentikus helyi termékekre ezt kiterjesszük. Nagyon megosztott, fragmentált a helyzet. Egyes tagállamokban van oltala, más tagállamokban más a meghatározás. Egy egyértelmű, világos jogi keretre van szükség. Én ma megszavaztam ezt a kiterjesztést a nem mezőgazdasági termékekre a West Midlandi régió mindenki ismeri a különböző kerámiákról, illetve porcelán termékekről. Nagyon fontos, hogy ezek az autentikus termékek, ezek nek az árát ne nyomja le az olcsó hamisítványok vagy utánzatoknak az ára. Ezért elengedhetetlen a megfelelő oltalom ezek, ezen termékekre. Morvajasz.

Az a véleményem, hogy a földrajzi meghatározások nem mezőgazdasági termékek esetében nagyon fontosak. A termelés, az előállítás átláthatósága érdekében a fogyasztónak ez segít, amikor döntést hoz és terméket választ. Hadd hangsúlyozzam, hogy nem csak a termékekről van itt szó, nem csak az, erről az oltalomról van szó, hanem egyéb intézkedésekről. Jogszabályalkotás, termékekre vonatkozó biztonsági megjelölések, megnevezések. Van itt egy nagyon fontos pont, amely a zöldek számára nagyon fontos. Arról van itt szó, hogy el kell érni, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a földrajzi meghatározások milyen hatással vannak az árakra. Azt hiszem, hogy ez megmutatkozott a szavazás során és Megadom a szót Pospisil képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mellette szavaztam ennek a javaslatnak, mint ahogy a legtöbb kollega. Meg vagyok győződve róla, hogyha van egy európai szintű oltalom a mezőgazdasági termékekre, és ez hatékony, akkor logikus ezt kiterjeszteni a nem mezőgazdasági termékekre is. Ez csak egységesíti majd a rendszert, amely már létezik egyes terméktípusokra. Természetesen hatékonyabb európai szinten védeni a termékeket, mint 28 megosztott fragmentált rendszert fenntartani amelyek mind-mind különböznek egymástól. Nagyon fontos, hogy ez ne eh, jelentsen további terhet eh, cégek, vállalkozások számára, ez önkéntes legyen, az előállítók, a manufaktúrák maguk dönthessék el, hogy részt vesznek vagy nem, és ne eh, kényszerítsék rájuk. Máletics képviselő következik, köszönöm szépen. Én is támogattam ezt a javaslatot, eh, amelynek következtében a nem, nem, nem mezőgazdasági termékekre is kiterjesztenénk a földrajzi jelzések Európai Uniós oltalmát. Az eh, gazdasági növekedés eh, motorját adják ezek a termékek. Egyes régiókban meghatározó jelentőségük van. Az európai értékek promóciójára is alkalmasak új munkahelyeket lehet teremteni, ezeknek köszönhetően támogatni a KKV-kat, és a kézművességet megtartani. Ez nagyon fontos vidéken főleg. Horvatországban nagyon sok ilyen értékünk van, a me, legyen szó mezőgazdasági termékekről, amelyeket már elismertek például a neretvai termékek, szalámi, olívaolaj és egyéb termékek, de vannak más nem mezőgazdasági termékek, például a fajátékok, a csipke, stb. Megadom a szót Keli képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mellette szavaztam, és részt vettem a vitán is tegnap este, és világos volt, hogy a képviselők nagy része támogatja ezt a javaslatot, és ezt láttuk a ö, ö, láthattuk ezt a szavazási arányokon is, több mint 600-an voltak mellette. Ez a javaslat tehát mindenképpen ö, segítettem az gazdasági termékeknek, ezért más termékekre is ki lehet terjeszteni. Ezzel talán segíteni tudjuk az eladások számának a növelését ezen a területen, ezen termékek esetében. Ahogy a jelentéstevő is mondta, én azt remélem, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb javaslatokat tegyen. Köszönöm, Behin képviselő következő. Grazie. Köszönöm. Kollégák, az imént fogadtunk el egy olyan dokumentumot, amelyel kiterjesztenék a nem mezőgazdasági termékek is, termékekre is a földrajzi jelz, jelzések Európai Uniós oltalmát, tehát a hústermékek, elég mezőgazdas, egyéb mezőgazdasági termékek mellett szeretnénk más dolgokat is védeni, például a kararai márványt, vagy egyéb dolgokat. Ezzel felvennénk a harcot a hamisítással szemben Európában, illetve az egész világon is. sajnálatosnak tartom, hogy a listára való felvétel, tehát a földre, az oltalom alá eső ö, regisztráció pénzbe kerül, nem ingyenes, ezt meg kell változtatni. Köszönöm. Mamikins úr, köszönöm. Az EU a földrajzírozések Európai Uniós oltalmának nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztése nagyon fontos. Ezzel jobban tudjuk tájékoztatni a fogyasztókat, és a fogyasztók megfelelően tudnak majd döntést hozni, hogy milyen terméket vásároljanak meg. Garancia ez a minőségre is. Ne feledjük, hogy a termelők is fogyasztók. Nagyon fontos az, hogy a egyéb termékeket is védjük, Ezáltal ahhoz is azt is segítjük, azt is elősegítjük, hogy a vidéki lakosság megmaradjon. Lettországban a legszegényebb keleti területeken nagyon nagy az elvándorlás. Köszönöm, Kolcsák úr. Polcsák úr, köszönöm szépen. Én támogattam ezt a jelentést, melyet kollégám nyújtott be. Véleményem szerint nem is eurós, Európai Uniós szinten kell emellett érvelni. Nyilvánvaló az, hogy a kézműves termékekre, illetve egyéb termékekre mindenképpen ki kell terjeszteni ezt az oltalmat. Ez nagyon-nagyon fontos része a fogyasztóvédelemnek, a fogyasztókat tájékoztatni kell. Van valami, amire még nem utalt senki, nemzetközi védelem. Hogyha csupán az Európai Unió védi ezeket a termékeket, akkor ez nem lesz hatékony, nemzetközi védelemre van szükség, ezért támogatom azt, hogy a TRIPS egyezményt nyits, nyissuk meg. Köszönöm szépen, Maulu képviselő következik. Grazie, Presidente. Considero... Köszönöm, elnök asszony rendkívül fontosnak tartom ezt a ma megszavazott dokumentumot. Remélem, hogy hathatósan és gyorsan fog a bizottság majd reagálni. Az olasz, az olasz hagyományban nagyon fontos helyet foglalnak el ezek a termékek, és remélem, hogy a KKV-ink ezzel még versenyképesebbek lesznek a piac ugyanis egyre globálisabb, ezért fontos az, hogy legyenek tanúsítványok, legyen minőség. Tehát a polgárokat a termékeikhez kell kötni. Köszönöm. Köszönöm, ezzel lezártuk ezt a jelentést. Következik a Lova jelentés. Morvai asszonynak adom meg a szót egy percre

Nak jeleztem a problémát akik az olaf hoz fordultak bztatom saját honfitársaimat hogy Máletics asszony következik, kérem tartsák be a hozzászólási időt, Máletics asszony tehát. Köszönöm szépen. Konkrét intézkedéseket támogattunk ma. Annak érdekében Görögország gyorsabban föl tudja venni az európai finanszírozást. Más tagállamoknak is vannak azonban hasonló gondjai, nincs a társfinanszírozáshoz, illetve az előfinanszírozáshoz nincsenek meg egyszerűen az eszközeik. Úgyhogy arra kérem az Európai Bizottságot, hogy gondolkodjon el azon, hogy más tagállamok esetén, hogy gondolkozzon el más tagállamok esetén, ahol szintén hasonló problémákkal szembesülnek egyszerűsített szabályokra van szükség, és a teljes szabályzási keretet mindenképpen egyszerűsíteni kell, hogy hamarabb, egyszerűbben, gyorsabban lehessen az európai finanszírozást felhasználni. Illetve végrehajtási szabályokat is egyszerűsíteni kell, hiszen a kedvezményezettek nehezen igazodnak ki. Köszönöm. Eh, Kelly úr, egy perc. Köszönöm szépen. A népet részéről felszólalhattam, amikor itt volt Cipras úr a görög kormány részéről, akkor igen, viráló hangot ütöttem meg, de elmondtam azt, hogy az Európai Unió minden bizonyal támogatni fogja őt, hogyha egy jó csomagot állít össze. Ezt megtette végül, és újra is választották. Ennek ellenére Görögország helyzete továbbra is nehéz. Ön is ír, én is ír vagyok, tudjuk, hogy milyen nehéz volt végrehajtani a csomag előírásait, de ezt mégis megtettük, és javult a helyzet. Szeretném ezt látni Görögország esetében is, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk a görögöknek, és hogyha a strukturális beruházási alap révén tudjuk segíteni az országot, akkor kötelességünk ezt megtenni. Emellett látni kell azt is, hogy Görögországra nagy teher hárul a menekült válság miatt, tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítsünk nekik, és ez egy jó lépés, köszönöm. Köszönjük szépen, Poszpisil úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tartózkodtam a szavazás során, nem azért, mert nem szeretném támogatni Görögországot, nagyon is tudom, milyen súlyos a helyzet az országban. De nem tudtam ezt a jelentést mégsem támogatni, mert akkor támogattam volna ezzel a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tanácsi álláspontot. Azért nem támogatom ezt, mert az Európai Bizottság olyan szabályokat javasolt, amelyek a 2007-2013-as időszakra vonatkoznak, tehát gyakorlatilag egy retroaktív, visszaható javaslatról van szó, és ezt problematikusnak tartom. Úgy gondolom, hogy a jövőre kell összpontosítanunk, és nem a múlt, múlttal kell foglalkoznunk. Köszönjük, Mamikénz képviselő. Köszönöm szépen. Ez a javaslat a Görögországnak nyújtandó segítségre vonatkozik, miszerint a költségvetés kell támogatni, és egyfajta kofinanszírozás, társfinanszírozás is szerepel a 2007-2013-as időszakra vonatkozólag, illetve a 2014-20-as időszakra vonatkozó támogatásról is szól a szöveg. A támogatásnak természetesen az is célja, hogy a görög gazdaság versenyképességét növeljük. A fő cél Mindenek előtt azonban az, hogy a görög kormány segítsük olyan reformok végrehajtásában, amelyekkel Görögország visszatérhet a legprogresszívebb és legfejlettebb országok sorába a világon. Görögország jóléte, Európa jólétét is befolyásolja, ezért szavaztam igen Polcsek képviselő. Köszönöm szépen, támogattam ezt a javaslatot, amelynek az a célja, hogy támogatást nyújtsunk Görögországnak. Jó magam, soha nem szavaznék Cipreszóra, mégis támogatom azt, hogy segítsünk egy olyan országon, amely ilyen komoly helyzetbe került. Így néz ki a gyakorlatban is érvényesülő európai szolidaritás. A több millió euró, amelyet a már meglévő forrásokhoz társítanánk, nem nagy ez az összeg, hogyha belegondolunk abba, hogy ez a pénz hozzásegíthet a görög gazdaság újbóli fellendüléséhez. És lehet, hogy érdemes lenne szigorúbb feltételeket meghatározni, és konkrét célkitűzéseket is. Köszönöm. Mária szór. Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt a jelentést azért, mert a Görögország támogatásához szükséges lépések nagyon fontosak. Egy olyan országról van szó, amely rengeteget szenvedett a megszorítások miatt, az ország elszegényedett a megszorítások miatt. Emellett a közkiadások, a közberuházások is Háttérbe szorult a közberuházások nélkül nem lehet szó társ, társfinanszírozásról, ezért a közösségi pénzeket sem tudta abszorbálni az ország. Tehát szükség van a szóban forgó intézkedésekre azért, hogy előbbre jussunk ebben a kérdésben. Az Európai Unió a trojka révén elszegényítette az országunkat, először a bunkós botot alkalmazták, majd utána elhúzták az orrunk előtt a mézes madzagot, hát köszönjük szépen, szükség van ezekre az intézkedésekre tehát, mert ilyen káros hatással voltak a megszorítások. A Teokárusz jelentés következik, Poszpisil úr, parancsoljon. Thank you. E, tuto Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mellette szavaztam ennek a jelentésnek, csak köztársaságból érkeztem, amely támogatja a fejlődő országokat. 2014 és 2020 között a cseh köztársaság hozzájárulása az európai fejlesztési együttműködéshez megduplázódott. Akaszt bennünket az, hogy mennyiben használják fel azonban hatékonyan ezt a, ezeket a pénzeket, és ennek a jelentésnek a célja a hatékonyság javítása. A jobb együttműködés a helyi hatósággal, hatóságokkal meg kell meg kell, hogy valósuljon. Gyakran a pénz felhasználása központi szinten megkérdőjelezhető, és kérdés, hogy eljut-e a valódi kedvezményezettekhez. Én ötvözlöm ezt a jelentést, és mellette szavaztam. Köszönöm. Mondja az elnök Kelly képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a jelentést megszavaztam és ez nem esett nehezemre, ugyanis a képviselők nagy többsége mellettem, és ö, támogatta. Ö, több mint 500-an voltunk mellette. Helyi szinten végzik a munka nagy részét. A helyi hatóságok, hogyha jól végzik a munkájukat, akkor az emberek elégedettek, és ennek következtében az emberek élete java, javul hogyha magasabb szintre megyünk már, akkor gyakran a pénzt rosszul költik el, főleg a diktatórikus rendszerekről van szó. Ez a jelentés, ez jó jelentés, és segít majd abban, hogy hatékonyabbá tegyék a pénzek elköltését. Mamikens képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió Az egyik legnagyobb donor a világon, a világ egyik leggazdagabb régiója vagyunk, és ezért feladatunk, kötelességünk támogatni másokat. Az egyik módja ennek az helyi hatóságokkal, az önkormányzatokkal való együttműködés. A fővárosokon kívüli régiók, tehát a vidék az, amely az országok, a fejlődő országokban a növekedést lehetővé teszik, az emberek életét javítják, ne felejtsük el a perifériát. Ez bármelyik országra igaz lehet, nem csak a fejlődő országokra, nálunk is például Lettországban nagy különbségek vannak a főváros Riga és és a Pratkalei régió között, amely az egyik legszegényebb régió. És ezzel az együttműködéssel sokkal jobb eredményeket tudunk elérni. Polcsák képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, én is támogattam ezt a jelentést. Nem csak azért tettem ezt, mert a helyi hatóságokat fontosnak tartom, hanem azért is, mert úgy gondolom, hogy ezek jobban végre tudják hajtani az európai politikai célkitűzéseket, és jobban tudják védeni az európai értékeket. A szubszidiaritás, a decentralizáció és az arányosság elvének megfelel ez, és ez mindenképpen támogatást érdemel. Véleményem szerint, ami itt fontos, az az, hogy a helyi hatóságok